So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde jetzt gerne... Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kezdjük a munkát. Néhány technikai megjegyzésem lenne mindjárt az elején, mert ma délelőtt sikerült megint össze-vissza kevernünk a napi rendet. Egyik-másik vita kicsit hosszabbra sikeredett, mint ahogyan azt eredetileg terveztük, ezért következőket javaslom. Ami a 33-as napirendi pontot illeti, most semmi egyebet nem kell tennünk, mint hogy meghatározzuk a módosítók benyújtásának határidejét, március 28-át javaslom. Március 28-a, ha jól tudom, holnap van. Túl korai? Én azt javasolnám, hogy legalább egy-két nappal tovább várjunk. Jó, akkor március 30, mondja az elnök. Rendben van? Módosítók határideje. Hétvége. Jó, tehát 29-e ez a kompromisszumos megoldás, 29-e lesz a módosítók benyújtásának határideje. Második problémánk hasonló jellegű, Bodu kolléga jelentésének esetében szintén csak egy határidőt kell meghatározunk, szintén március 29-e, jó? Akkor ezt is elintéztük. Jó, az eszmecserére vonatkozó pontok. 37, 38, 39. Ezekkel szintén nem kell ma foglalkoznunk, ezeket úgy, ahogy vannak, el tudjuk halasztani a következő ülésre. Ha senkinek nincs ellenvetése, akkor ezek el vannak halasztva. Ugyanez igaz a hatos napi rendi pontra. Szintén ugyanez a helyzet. Szintén zenész. Volt még egy kérés, hogy Gáló asszony jelentését közvetlenül vegyük napirendre a meghallgatás után, azt hiszem technikailag ez sem gond. És akkor most rátérünk a meghallgatásra. Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a szakértőinket. Hat szakértő érkezett az audit irányelvel, könyvvizsgálati irányelvel kapcsolatosan. Árvent Vádára az Európai Bizottságtól, Liz Mural asszony, aki az Egyesült Királyságból érkezett hozzánk. Továbbá itt van Philip Johnson elnök úr, az FEE-től, Federation of European Accountants, Andrew Brown, szintén elnök, az EGIAN elnöke, és itt van Theo Ziegert professzor úr, aki különböző auditálási bizottságok tagja nagy német vállalatoknál, illetve nemzetközi vállalatoknál is. Továbbá itt van Francis Des Marchelier, Franciaországból érkezett hozzánk. Ők a vendégeink, szeretettel üdvözöljük Önöket, és azt javasolnám, ne is vesztegessük az időt. Kezdjük közvetlenül a meghallgatást. Badera urat kérném szépen, hogy 10 percben foglaljon állást az Európai Bizottság nevében. Parancsoljon! Thank you very much, Chairman. Uh, it is indeed a pleasure to be here. Uh... Köszönöm, elnök úr, nagy... Kezdésként szeretném elmondani, hogy a 2011. november 30-án elfogadott javaslatok esetében a tárgyalási folyamat elindult a tanácsban. Három munkacsoportunk volt, és volt egy első nézett cserénk az EP-ben is március 1-én. Ez jó alkalom volt számunkra arra, hogy néhány véleményt elmondjuk, vagyis hogy elmondjanak véleményeket a mi javaslatunkról. Néhány érdekelt félel is beszéltünk, főként néhány nagy céggel, de az eddig tartott megbeszélések alapján még szilárdabb az álláspontunk, még november 30-án volt, és a tanácsban elkezdjük a vitákat, a parlamentben is, összpontosítva a mi javaslatainkra. Természetesen várakozással tekintünk az együttműködés elébe, és nagyon odafigyelünk néhány szegmensre, gazdasági szegmensre, főként a KKV-kra, és a nem PIE, vagyis közérdeklődésre számító ágazat beli érdekelt felek esetében itt egy megfelelő kiegyensúlyozottságot szeretnénk a javaslatot illetően, és a parlamenttel és a tanácsal való együttműködés során készen állunk arra, hogy a javaslatokat figyelembe vegyük. Mindig nehéz új dolgokról beszélni akkor, amikor a tárgyalási folyamat még zajlik. Viszont meg kell jegyezni ezen a fórumon azt, hogy a javaslataink nagy mértékben a bevált gyakorlatra épülnek, az EU-n belüli bevált gyakorlatra. Adok néhány példát. Van egy jelentés, a Longform jelentés, ami alátámasztó, támogató jellegű anyag a német gyakorlatra épül, és ezt a PI ízek esetére kívánjuk kiterjeszteni az EU-ban. Azután van egy olasz gyakorlat, amit most a hollandok is elfogadtak, és itt a magának az auditnak, ellenőrzésnek a függetlenségbe és az auditáló könyvvizsgálók függetlenségében hiszünk. Kritikus szempont, hogy könyvvizsgálók végezzék az auditálást, akik egy korlátozott időre kötelezik el magukat a komfort level szintről a diszkomfort szintre kívánunk áttérni. Mi nem egyet ért egyet azzal, hogy 10, 40, sőt 100 évig tartson egy auditálási könyvvizsgálói elkötelezettség. Itt figyelembe kell venni a jelenlegi paradigmákat az EU-ban. Ami pedig a nem könyvvizsgáló jellegű szolgáltatásokat illeti, itt a hollandok, Hollandiában nagyon szigorú szabályokat fogadtak el ezzel kapcsolatosan. A javaslatunk önkéntes ségre alapul Svédország, Ausztria, Dánor, Dánia esetében, Németországban 2000 2010 között közös auditálás volt Németországban, Franciaországban pedig ez kötelező. A holland, francia és az EK gyakorlatot vettük figyelembe, van még néhány más kitűnő példa. Ezeket a gyakorlatokat próbáljuk terjeszteni mindenütt az EU-ban. Amikor az euróról beszélünk, rendkívül fontos számunkra, hogy európai eleme is legyen mindennek, és itt arra törekszünk, hogy bizonyos feladatoknak egyeget, eleget tegyünk, például a koordinálásnak. A bizottság most koordináló munkát végez az ellenőrzői fronton, az IGOB keresztül, és ezt egy hivatalosabb struktúrává szeretnénk tenni. Más eleme is vannak a javaslatunknak. Például az európai útlevél, ez lehetővé teszi a cégeknek és a könyvvizsgálóknak azt, hogy más tagállamokban is végezzenek könyvvizsgálatot, itt a fékek ellensúlyok rendszerére kell ügyelni. Az érdekelt felekkel tárgyalunk azért, hogy megnézzük, hogy mi az optimális módja a tovább lépésnek. Hogyha vannak itt hézagok, joghézagok vagy kis ablakok, ezekre odafigyelünk, nem akarunk létrehozni a minősítések vagy a kompetencia alapján kiskapukat. Van egy európai rendszer, ez a legjobb gyakorlathoz tartozik. Hollandia készen áll arra, hogy marketing eszközt adjon néhány cégnek, abban az esetben, amikor a cégek elgondolkodnak azon, hogy milyen könyvvizsgálót vegyenek igénybe, és itt még egy plusz támogatást kapnak ehhez. Mivel tudjuk, hogy van egy hírnév szakadék a négy nagy és az utánuk következő között. Nem tudom, hogy ez indokolta vagy nem, de bizony ez a szakadék létezik. Vannak olyan cégek, amelyeknek nem gond ez a reputációs szakadék, viszont mégiscsak hasznos lehet egyesek számára ez a támogatás. Szerintünk vannak más európai típusú elgondolások, amelyeket javasoltunk. Az egyik a tiszta könyvvizsgáló cégek két-három esetet céloz ez meg Európában. Néhány tagállamban, ahol a cégek nagyon nagy kockázatot halmoztak fel, mert itt a pollúció, vagyis a szennyezés, ami a turnovert illeti, meglehetősen jelentős. Vannak kisebb és nagyobb piájézek, és itt vannak auditálási kudarcok, könyvvizsgálói kudarcok egyes tagországokban ezen cégek részéről. Ezzel kívánunk foglalkozni, aztán van kontingencia tervünk is, erre szükség van. A nagyobb cégeknek és minden tagállamnak is szüksége van a kontingencia tevre azért, hogy mindent számszerűsíteni lehessen, és mindent kezelni lehessen, hogyha valamilyen vészhelyzet áll elő. Rendkívül kritikus dolog az elvárási szakadék és hiány. Nem volt minősített auditálási jelentés, nem kaptunk ilyet, erre várunk, vagyis a könyvvizsgálói jelentés rövid nyilatkozatot tartalmazzon a gondokról. A szauditáló pozitívan fejtse ki, hogy az általa végzett munka alapján az auditált egység gondot jelent, vagy gondokkal küzd, a következő 12 hónapban vajon a nehézségeken úrá tudnak -e lenni. Ez döntő számunkra, mert csak így tudunk felelősséget teremteni, vagyis felelős könyvvizsgálókat működtetni, mert annak nincs értelme, hogyha a könyvvizsgáló jelentés semmit nem mond, majd pedig néhány héttel az auditálás után, az aláírás után összeomlik a cég. Mindannyian áldozatául estünk a lobbizásnak. Igen, erőteljes, heves a lobbizálás, lobbizás és el kell mondjam, hogy ez túlságos, túlzó lobbizásról van itt szó, azokkal a cégekkel, amelyek a lobbizás mögött vannak, együtt akarunk dolgozni azért, hogy megvalósítható javaslatok szülessenek, és ez az üzleti tevékenység, a szakma hosszú távú működését ne veszélyeztesse, és az auditált egységesét sem. Ez kihívás kapcsolatban vagyunk velük. Nem szeretnénk, hogyha a bizottság összes javaslatát elutasítanák. Ezt igen alázatosan küldjük meg ezt a meghívót, ezt a felhívást a közös munkára azért, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy fenntartható paradigmánk legyen, fenntartható könyvvizsgálói folyamat fenntartható eredménnyel a folyamat végén. Köszönjük szépen, Liz Morel, igazgatóasszony következik, parancsoljon. Okay, um, thank you, and thank you for inviting me here. Köszönöm, és köszönöm, hogy eh, meghívtak engem ide. Én a befektetők szemszögéből szeretném ismertetni azt, hogy mit szeretnénk látni a könyvvizsgálati eh, egységes piacon. Én az Asset Management Association-től vagyok, ez egy vagyonkezelő eh, egyesület, Eh, ebben nagykereskedelmi bankok, eh, befektetési bankok, eh, illetve foglalkoztatási nyugdíj cégek vannak ebben az egyesületben. 5000 milliárd eurót kezelnek a tagjaink, és nagy részét alkotjuk a brit piacnak. Eh, az, hogy egy céget, eh, cégnek a könyveit megvizsgálják, az a tőkepiacon elkerülhetetlen és nagyon fontos. Eh, kell tudniuk a befektetőknek arról, hogy hogyan áll a cég, amiben befektetnek. Három kategóriáról beszélhetünk mind a három területen reformra van szükség, az auditorok függetlensége és az output, valamint az audit jelentés minősége és természete. Vannak olyan dolgok, amelyekben komoly eredményeket értünk el, máshol viszont vannak aggodalmak, hogy hatékonyak lesznek-e, vagy beavatkoznak-e a részvényesi jogokba. A befektetők az egyik, a befektetők számára az egyik aggály az, hogy egy audit túlságosan hosszú ideig auditál egy céget. Egy House of Lords, egy Lordok háza jelentés szerint egy, egy átlagos auditor cég a londoni tőzsdének a száz legnagyobb cégénél 48 évig ő készíti az auditot, míg a Barclays Banknál a PVC már 1896 óta végzi a jelentéseket. Hat évben szabná meg a jelentés ezt a kor, ezt az időhatárt, és ez kilencre kilencre re növelhető. Van, aki azt mondja, hogy az a rotáció költséges, és egyéb hátrányokkal is jár. Valójában tényleg vannak előnyei, például egyesít, vállalat egyesítéskor a Másik aggályunk az az, hogy kevés audit cég felel meg a kívánalmaknak. 2006 óta Nagy-Britanniában foglalkoznak ezzel a kérdéssel, erről is eh, szól egy jelentés a Lordokházában, és az Amerika, a brit versenyhatóság foglalkozik a témával eh, ki lett már mondva korábban, hogy a négy nagy Audi cég uralma nem egészséges. Nyilván ez rövid távon nem megoldható, sőt a helyzet súlyosbodhat, hogyha a négy közül egy kiesik. Ezért az audit cégek növekedése elől, ha az akadályokat elhárítják, azt a befektetők üdvözölni fogják. Az európai minőségi tanúsítvány szintén előmozdíthatja a versenyt és a minőséget. Ugyanakkor a befektetők nem gondolják azt, hogy más intézkedések segíthetnek a verseny szűkösségén. Alapvetően ez a versenyhatóságokra vonatkozik. A reformokra nem csak azért van szükség, hogy megreformáljuk az időtartamát egy-egy audit cég auditálási időszakának, hanem a részvényesek védelmét is javítani kell. Jelenleg ugyanis az történik, hogy az igazgatóság nevezi ki a saját ellenőrzőit, és ebben nem szólhatnak bele az egyszerű részvényesek. Átláthatóbb módszerre van szükség, ráadásul a verseny akkor lenne igazán tisztességes, hogyha két további jelölt közül lehetne választani.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 particularly those on mandatory rotation and audit-only firms. Moreover, certain of the reforms could impact shareholders' rights. It is vital that the reforms enjoy the support of the investment community, the real end clients of the audit process. Thank you. Vielen herzlichen Dank, Frau Morell. Dann haben wir jetzt als nächstes nagyon szépen köszönjük a következő előadónk Philip Johnson, aki az Európai Könyvvizsgálók Szövetségének, az FEE-nek az elnöke. Parancsoljon! Thank you, Mr. Chairman. Uh, let me start by thanking you for uh, your invitation. Köszönöm szépen, elnök úr! Hadd kezdjem azzal, hogy uh, megköszönöm a meghívást erre a nagyon fontos meghallgatásra. Az FE, az Európai Könyvvizsgálók Szövetsége 45 uh, professzionális könyvvizsgáló társaságot uh, tömörít, Többek között a 27 EU tagállamból származó szervezetekről van szó. Azonban az egész szakma nevében szeretnék beszélni, nem csak az egyik hányada nevében. Az auditálás könyvvizsgálat nagyon fontos, ugyanis növeli az átláthatóságot és a stabilitást a piacokon. Egy olyan időszakban, amikor mindannyiunkat érint közvetlenül a recesszió és a társadalmi problémák, valamint a korlátozott mértékű pénzügyi keret nagyon fontos az európai gazdaság stabilitásának megteremtése. A kérdés az, hogy hogyan lehet a az auditálás, illetve könyvvizsgálat minőségét javítani. Egy olyan dokumentumot készítettünk, amelyben felvonultattuk az összes intézkedést, erőfeszítést az elmúlt tíz év során, amelyekkel megpróbáltuk javítani a minőséget. A dokumentumunkat, illetve annak másolatát egyébként hozzáférhetővé tettük itt a teremben. Már sikerült előrelépéseket elérni, de még mindig van mi javítani, ami a minőséget illeti, ez a célunk. Az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatosan úgy gondoljuk, hogy azok egy része hátrányos az auditálás minőségének javítása szempontjából. Szeretném kiemelni, hogy mi a legfontosabb az auditás minőségének javítása szempontjából. Nemzetközi normák meghatározása, a könyvvizsgálók függetlensége, Emellett a minőség szempontjából a legfontosabb azon normák minősége, amelyek alapján a könyvvizsgálat megtörténik. Az ISA-k, vagyis a nemzetközi auditálási normák vagy standardok, magas minőségű standardok amelyeket a legjobb gyakorlatok alapján alakítottunk ki, világszerte már több mint száz országban hasznosítják ezeket. Tulajdonképpen a megbízhatóság, az összehasonlíthatóság és a konzisztencia jegyében jöttek létre. A, ezek az új standardok már nagyon hasznosak tekintettel a jelenlegi pénzügyi válságra, azonban sajnos nem sikerült az összes európai országban ezeket elterjeszteni. Ezért azt javasoljuk, hogy az Európai Parlament támogassa az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy az Európai Unió összes országában kerüljenek alkalmazásra ezek a magas minőségi auditálási standardok. A kis és középvállalatok esetében természetesen fontos az arányosság kérdése, az Európai Parlamentnek azonban nem szabad olyan javaslatot elfogadnia, amely végezetül, ami a standardok alkalmazását illeti 27 különböző végrehajtásba torkollik, 27 gyakorlatot szülve. Úgy gondoljuk, hogy a szakértelem és a függetlenség képezi az auditálás alapját, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy az Európai Parlament minden Európai Uniós könyvvizsgálótól követelje meg, hogy tartsa be a nemzetközi etikai kódot, amelyet egy nemzetközi szervezet, egy nemzetközi grémium hozott létre, amelyben sok-sok érintett kör ö, részt vett. Ez egy kiegyensúlyozott és gyakorlati megvalósíthatóságát tekintve nagyon jó kódex, és emellett sokkal jobb eredményeket eszközölhet, mint az Európai Bizottság javaslata. Az Európai Bizottság javaslatának következtében Európa elszigetelődik majd a globális szintéren, hogyha ezek valóban megvalósulnak a gyakorlatban, és csökkenni fog a szakértelem és a tudás az auditálási vállalatoknál. Ezt ez utóbbit mindenképpen el kell kerülni, hiszen kevésbé vonzóvá teszi majd a szakmát a jó tudású esetleges jelöltek köre, körében. Épp egy olyan időben, amikor az auditálási tevékenység sokkal összetettebbé válik. Az Európai Bizottság javaslatai mindemellett teljesen szembe mennek a nemzeti felügyeletek és szabályozók javaslataival, szerint a jog szerinti könyvvizsgáló minél átfogóbb munkát kell, hogy végezzen. Emellett a könyvvizsgálati jelentés tétel területén azt hiszem, hogy egyfajta információs hézag tátong. Az információ mennyiségének növelése javítaná véleményem szerint az auditálás minőségét. Emellett többet tehetünk a az irányítás területén is, ezért az FEE e azt javasolja, hogy az Európai Parlament támogassa az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy a nyilvános kommunikáció javuljon, mindazonáltal azonban hasznosabbá kell tenni ezt a fajta kommunikációt. A javaslat tartalmaz olyan elemeket, amelyek túl részletezőek és túl preskriptív jellegűek. Ezen túlmenően, ami a belső könyvvizsgálatot illeti, illetve a belső ellenőrzést, a javaslat szembe megy azzal az európai állásponttal, mi szerint a könyvvizsgálóknak nem szabad a hatékony, a belső ellenőrzés hatékonyságával szemben vizsgálódniuk. Az információ rendelkezésre bocsátásának az elsődleges felelőssége a menedzsmentet terheli, és nem az auditálót vagy könyvvizsgálót és az auditálási munka mindenek előtt a menedzsment által rendelkezésre bocsátott információkra épül. Emellett az Európai Parlament nem veheti sembe a jelenleg nemzetközi projekteket, amelyek az auditálási jelentéstételre vonatkoznak, hiszen a globális piacokon globális megoldásokra van szükség. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az auditálás minősége nagy mértékben összefügg a vállalatirányítás magas minőségével, többek között, valamint a számviteli pénzügyi kimutatások magas minőségével is. Az auditálás csak egy része a jelentéstételi eh, rendszernek. A könyvvizsgálóknak nyilvánvalóan saját maguknak is hozzá kell járulniak az auditálás minőségének javulásához. Egy holisztikus megközelítése van szükség, ami az egész vállalat irányítási keretet illeti. Ezzel tudunk előrelépést elérni. A jogszabályjavaslat mellett nem szabad megfeledkeznünk az irányelvről, hiszen rengeteg olyan elem van, amely befolyásolhatja az auditálás minőségét. Mint ahogyan az elején mondtam, a professzionális számviteli grémiumok nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy a KKV-k növelhessék szakértelmüket, a módszertanukat, függetlenségüket és a professzionális fegyelmet. Mielőtt befejezni mondandómat, hadd foglaljam össze, hogy mi lesz a legfontosabb a munkánkat tekintve. A könyvvizsgálóknak jobban és többet kell kommunikálniuk, mind befelé, az ügyfél felé, mind kifelé. Az én szemszögemből ez a legfontosabb eleme annak, hogy javítani tudjuk a hasznosságát és a minőségét az auditálásnak, mind a vállalatnak, mind a könyvvizsgálónak többet kell kommunikálniuk, Emellett az audit bizottságoknak nagyobb szerepet kell szánni, ami a jelentéstételt és az irányítási folyamatokat illeti. Emellett Európának el kell fogadni az összes nemzetközi auditálási normát az összes auditálás számára. Emellett, ami a könyvvizsgálók függetlenségét illeti, Európának a nemzetközileg elfogadott etikai kódexre kell támaszkodnia, és emellett a parlament el kell, hogy utasítsa a, azokat az, az olyan fajta kontraproduktív szabályozási beavatkozást, amely teljes mértékben megtiltaná például a nem audit jellegű szolgáltatásokat. Azt gondolom, hogy mindenképpen az auditálás minősége áll a társadalom, mint egész érdekében. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> And I do appreciate the opportunity. Köszönöm, elnök úr. Nagyra értékelem azt, hogy beszélhetek ezen a szakbizottsági ülésen. Az én feladatom az, hogy a függetlenséget járjam körül, azt gondolom, hogy a függetlenség az egyik kulcs szava az audit szakmának. Fontos emlékeztetnünk magunkat arra, hogy a jogszerinti könyvvizsgálat a társasági jogban szerepel, és azok, akik KFT-kbe vagy RT-kbe fektetnek be, teljes joggal érezhetik úgy, hogy megfelelő minőségű audithoz kell jutniuk egy független auditortól. De mit lehet most tenni annak érdekében, hogy a függetlenséget megerősítsük a jelentős és jövedelmező audit piacon? az, hogy egyáltalán felteszik ezt a kérdést, hogy a függetlenséggel foglalkozzunk, e, azt mutatja, hogy önöknek vannak aggályai ezzel a témával kapcsolatban. Itt jegyzem meg, hogy e, Amerikában is vannak különböző meghallgatások és egyéb e, jogalkotói munkák, amelyek a függetlenséggel foglalkoznak, e, nagyon nehéz e, jó e, auditorhoz jutni, hallani mindenhonnan, és duopóliumok alakulnak ki a nagy audit cégek között. A függetlenséghez nyitott és élénk piac szükséges, enélkül a részvényesek nem hiszik majd el, hogy a domináns szereplői a piacnak független eh, vizsgálatot tudnak tartani a legrégebbi ügyfeleiknél, ahol adott esetben már akár száz éve is végzik az ellenőrzéseket. Ezen eh, beágyazottság miatt eh, kevés az innováció az audit piacon, pont akkor, amikor egy kommunikációs forradalmat élünk át. A befektetők azt mondják, hogy bizonyos bizonyos kérdéseket meg kell vizsgálni, például a szűk választékkal kapcsolatban, az audit minőséggel és az audit jelentésekkel kapcsolatban. A koncentráció az audit piacon most különösen kritikus szintet ér el, ezt mutatják bizonyos statisztikai adatok. Ez az ábra azt mutatja, hogy az EU-ban, a G8-ban és az amerikai piacon a domináns auditorok piaci részesedése hasonló. Kínában azonban másfajta hatósági beavatkozások eredményeként teljesen más a helyzet a piaci stagnáció. Ezek az ábrák, ezek a számok pedig azt mutatják, hogy 2004 és 2009 között a piac nem változott. Tehát nem beszélhetünk élénk piacról, holott azt gondolnánk, hogy élénk piac szükséges a függetlenséghez és az audit minőségéhez. Ez az ábra egyes EU tagállamokban mutatja a piaci részesedéseket. Érdemes megfigyelni, hogy Nagy-Britanniában a 100 tőzsdei, legnagyobb tőzsdei cég körében a koncentráció gyakorlatilag 100%-ot ér el, és az egyik a négy nagy közül 44 FUCI százas céget auditál Németországban, szintén 100%-os a domináns auditorok részesedése, és egy megdöbbentő 84%-os arányt képvisel a két legnagyobb cég, ezek közül az egyik 57%-ban fedi le a legnagyobb cégek piacát. Franciaországban kicsit kevesebb a koncentráció, ennek részint az az oka, hogy ott közös auditot várnak el. A domináns szereplő az SBF 120-as cégek között 73%-os részesedést ér el. Az Audi cégek, amelyek közül az én társaságom 22-t képvisel, és mindannyian nagyon érdeklődünk ez iránt a téma iránt. Azt gondoljuk, hogy újabb piaci belépőkre lenne szükség, a piac élénkítése, érdekében, illetve védekezni kell az ellen a veszély ellen, hogy a négy nagy közül az egyik kiesik. Ez nem csak egy elméleti lehetőség, már előfordult a múltban is, hogyha négy nagy valami miatt hárommá zsugorodna, akkor előfordulhat, hogy az állami hatóságok úgy gondolnák, hogy túl nagyok azok a cégek ahhoz, hogy megbukjanak, és a következmények miatti félelemtől nem mernének fellépni a marad, megmaradó három nagy cég bármelyike ellen. Milyen gyógymódok állnak rendelkezésre? rendelkezésünkre. A szabályozó hatóságok, politikusok, vállalati vezetők, részvényesek és mások is meg kell, hogy fontolják, hogy az audit piac jelenlegi összetétele az a célnak megfelelő-e, kielégítő-e, fenntartható-e, illetve hogyha nem, akkor milyen módon lehet az auditorok függetlenségének látszatát megerősíteni. A piaci koncentráció olyan mértékű már, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy egy jelenleg nem domináns szereplő beléphessen a nagyok közé hatósági közreműködés nélkül. Az Európai Bizottság javaslata olyan dolgokat tartalmaz, mint a kötelező rotáció, a szabályszerű és kötelező átlátható tendereztetés, európai audit minőségi standardok és egyéb hatósági lépések, amelyek célja az lenne, hogy csökkentse a piaci koncentrációt, növelje, a, javítsa a minőséget és a függetlenséget. Szerintünk a hatósági beavatkozás eredménye szempontjából fontos, hogy egész csomagintézkedés születsen, ugyanis az itt felsorolt intézkedések közül, ha csak egyeseket vezetnek be, azok nem fognak megfelelő eredményt elérni. Szükség van arra, hogy az auditorok ösztudása megmaradjon, akkor, amikor változnak az auditorok. Ez az egyik érv amellett, hogy egyes nagy cégek nem változtatják meg az auditorok személyét. Társauditok, vagy közös auditok, vagy megosztott auditok szükségesek. Egy ilyen előírás bevezetése nyitottabb, élénkebb, függetlenebb audit piacot eredményezhet. Mit várunk az Európai Parlamenttől? Ez a harmadik része felszólalásomnak mivel a parlamenti képviselők választott képviselőink, azt várjuk önöktől, hogy távol tartsák magukat a lobby érdekektől, és eh, azon kell elgondolkozniuk, hogy a nagy piaci koncentráció aláássa a függetlenséget és azt is meg kell mondaniuk, el kell dönteniük, hogy ez elfogadható-e a jelenlegi nyilvános vitában, amely az audit minősége körül zajlik, illetve összeegyeztethető-e a vállalat vezetési reformok szükségességével, különös tekintettel azokra a katasztrofális pénzügyi, arra a katasztrofális pénzügyi válságra, amelyet mindannyian átéltünk. Azt szeretnénk, ha az Európai Parlament távol tartaná magát az elfogadhatatlan lobbizástól, amelynek célja, hogy a status quo megmaradjon, miközben mindenki számára világos, hogy a jogszerinti könyvvizsgálat rendszerét felül kell vizsgálni, át kell dolgozni, átlátható módon jobb információs és kommunikációs szolgáltatások nyújtásával. Teljesen egyértelmű, hogy a közérdek az, hogy az audit szakmában jó minőségű szolgáltatásokat nyújtsanak, mégpedig teljesen függetlenül. Amennyiben Európa és Európa intézményei képtelennek bizonyulnak arra, hogy megoldják ezt a problémát, akkor majd az egyes tagállamok jogalkotói fognak lépni, mint ahogy azt Hollandiában teszik is. Hogyha eltérő jogszabályok alakulnak ki az európai piacon, az senkinek nem lesz majd érdekében, nem lesz majd jó. Köszönöm szépen, most pedig Ziget professzor úrnak adom meg a szót, aki úgymond az Audit Bizottságuk nevéből fogja megvilágítani a témát. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt Júri Szakbizottsági képviselők! Megtiszteltetés számomra, hogy itt beszélhetek. Én arról fogok beszélni, hogy az Audit Bizottság szerepköre hogyan növelhető. Megpróbálok majd 10 percben beszélni, megpróbálom betartani az időt. A problémáról fogok beszélni, amelynek a gyökere a pénzügyi válság, hogyan működik egy auditbizottság, el fogom mondani, hogyan néz ki egy tipikus ütemterve, mi az auditbizottság munkájának a tartalma, a gördülő munkaprogramot fogom bemutatni, valamint bemutatom a Deutsche Aktienindex, azaz a németországi 30 legfontosabb vállalatának tőzsdei állapotát mutató mutatóról és annak legfontosabb auditálási javaslatairól fogok beszélni. Mi a probléma? Az auditálás minőségének javítása a cél, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy bizalmi javak piacáról van szó. Ez azt jelenti, hogy a piaci koncentráció a jellemzője. Ide tartoznak a különböző hitelminősítő intézetek, a különböző kórházak, minőségbiztosító vállalatok, az könyvvizsgálók is ebbe a piaci szegmensbe tartoznak, és a brandek kérdése is rendkívül fontos. Először is az auditálás minőségének problémája. A könyvvizsgálóknak szorosabban együtt kellene működniük az audit bizottsággal, Emellett fontos, hogy egy pályáztatási folyamat történjen, Emellett a nem audit, audit típusú szolgáltatások jóváhagyása szintén az Audit Bizottság munkájához kell, hogy tartozzon. Hogyan működik egy Audit Bizottság? Itt egy tipikus ütemtervet láthatnak. Hogyha megnézzük, hogy az Audit Bizottság elnökének mi a munkája, láthatjuk, hogy a könyvvizsgálók munkájával van egyfajta meccés pont. A függetlenség rendkívül fontos, hiszen az Audit Bizottság javaslatai a felügyelőbizottságon keresztül a részvényesekhez jutnak el, akik maguk nevezik ki a könyvvizsgálót. Itt egy gördülő munkatervet láthatnak, a különböző negyedéves pénzügyi jelentések elkészültét. Időről időre különböző jelentéstételi kötelezettségek állnak egy tipikus auditbizottság ütemtervi menetrendjén. A DAX 30 Audit Bizottság elnökének javaslatai, illetve ajánlásai. Ez a negyedik pont. Az egyik ilyen ajánlás a kapcsolat erősségének növelése az Audit Bizottság és a jogszerenti könyvvizsgáló között annak érdekében, hogy növekedjen a könyvvizsgáló függetlensége. Emellett a pályáztatás előnyben részesítendő, ami a könyvvizsgálati megbízást illeti, és a pályáztatást rendszeresen el kell végezni. A DAX Audit Bizottság elnökének ajánlásait egyfajta közlekedési lámpa jelzéssel látják el van piros jelzés és van zöld jelzés. A piros jelzés, illetve a zöld jelzés esete azt jelenti, hogy az Audi Bizottság döntéshozatala nagyon nagy fontosságú, és ennyit szerettem volna mondani tulajdonképpen. A konklúziókra térek rá. Úgy gondolom, hogy az Audit Bizottság szerepét mindenképpen növelni kell. Emellett úgy gondoljuk, hogy a legjobb gyakorlatot kell érvényesíteni. A könyvvizsgálat kulcsfontosságú a piaci bizalom szempontjából, és rendkívül fontos az átláthatóság szempontjából is. Ami a szabályozást illeti nyilván előfordulhat, hogy vannak olyan következmények, amelyeket nem szeretnénk látni. Franciaországban volt egy eset, amely jól példázza, hogy a szabályozás sok esetben visszafelé sülhet el. Emellett a professzionális szkepticizmus is egy olyan szempont, amelyet szem előtt kell tartanunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Zárásképpen a francia vendégünk szólalhat fel, aki a pénzügyi ügyekért felelős vezetője az AFEP-nak. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Tisztelt képviselők, hölgyeim, uraim! Engedjék meg, hogy az AFEP véleményét kifejtsem az AFET. A francia magánszektorban működő cégek egyesülete, nagy nemzetközi cégek, és ezeknek, ezek közül nagyon sok a KEK 40, a Párizsi tőzsde, tőzsdén jegyzett cég. A minőségi kritériumok rendkívül fontosak a könyvvizsgálat szempontjából. A könyvvizsgálat bizalmat ébreszt kell, hogy ébreszen a befektetőkben a pénzügyi kimutatásokkal, viszont az igazgató tanácsnak is fontos információkat közöl. Az igazgató tanácsot ellátja információkkal, és így a pénzügyi kimutatásokról ki lehet alakítani a véleményt. Ami a minőségi kritériumokat illeti, ezek az információk alapvetőek a befektetőknek és a nagy nemzetközi cégeknek. Először is a megfelelőségről, vagy az illeszkedésről szólnék, vagyis a könyvvizsgáló a vizsgált ellenőrzött csoport jellegzetességeinek megfelele. Meg kell nézni a nemzetközi könyvvizsgálói hálózat képességeit, és az, hogy illeszkedik-e az auditált hálózathoz az illető cég. A másik pedig a jog szerinti könyvvizsgálat függetlensége. Továbbá legyen megbízható, világos és tömör a konklúzió, amelyet a könyvvizsgáló cég fogalmaz meg a vizsgálat után. Függetlenség, a piac megnyitása, információ, ezek a legjelentősebb pontok, de úgy gondoljuk, hogy néhány javasolt intézkedés ezen célok ellenébe megy. Térjünk vissza a célokhoz. Egy, a az auditor vagy könyvvizsgáló függetlenségének biztosítása alapvető, hogy ezek a szolgáltatások a könyvvizsgáló részéről a szigorú függetlenség elvein alapuljanak. A nemi jogszerinti könyvvizsgálat elveit illetően A másik pedig az, hogy az európai és a nemzeti jogszabályalkotásban nem szabad korlátokat szabni, például a függetlenséget illetően, a pénzügyi kimutatások készítését illetően. Ezeket az elveket nem szabad megsérteni, és a javasolt joganyag vegye figyelembe azt, hogy a harmadik feleknek, cégeknek milyen hasznuk van a nem auditált szolgáltatásokból. A szauditorok függetlenségét biztosítani kell, másodszorban a nem auditált, vagy nem auditálási jellegű szolgáltatások esetében milyen függetlenséget kell biztosítani. A nagy cégek számára a nem auditálás jellegű szervez, szolgáltatások esetén az ügyfelekre szabott szolgáltatás szükséges nyújtani. Második cél a könyvvizsgálói piac megnyitása. A cégek vannak cégek, amelyek kisebb cégek, ugyanúgy szolgáltatásokat nyújtanak, de ez a könyvvizsgálat minőségét nem ronthatja. Kérdés az, hogy a könyvvizsgáló cégnek megfelelő eszközei vannak-e, vagy lehet, hogy túl rövid volt a megbízás ahhoz, hogy megértsenek komplex nemzetközi csoportokat. A kötelező könyvvizsgálat a könyvvizsgáló cégek esetében problémákat vet fel. Ez egész Európában igaz, Franciaországban csak öt könyvvizsgáló cégnek nagyobb a forgalma, mint 200 millió euró, és ez bizony nagyon nagy szakadékot jelent az öt cég és a többi könyvvizsgáló cég között, hiszen a hatodik legnagyobb auditáló cég forgalma 50 milliónál több, és a nemzetközi hálózatok képviselői Franciaországban körülbelül 10 milliós forgalmat bonyolítanak le. Hogyha ezt összehasonlítjuk az auditálási díjakkal, amelyeket a KEK 40 cég fizet, ez kb. 20 millió. Ebből megértjük, hogy milyen összefüggései vannak a lehetséges választéknak és a függetlenségnek. Hogyha kötelezővé tesszük ezt a tevékenységet, ez zsákutcába vezet, és a kockázatokat növeti, növeli a jogszerinti könyvvizsgálat és harmadik cégek esetében, harmadik felek esetében. Harmadik cél a tájékoztatás a cégek és a harmadik felek számára. A párbeszéd a jogszerinti könyvvizsgáló és a magas szintű vezetés, valamint az Audit Bizottság között az igazgató tanácson belül nagyon fontos. alapelv, hogy az igazgató tanács bizottságai, amelyek nem állandóan működnek, alcsoportok legyenek, és ezeket az igazgató tanács nevezze ki. A feladatuk az, hogy a munkát készítsék elő, de az igazgató tanács, miután kollégiumként működik, kollektíve felelősséget kell, hogy vállaljon a feladatok végrehajtásáért. Az igazgató tanács szerepe amikor lehetséges, az auditálási vagy belső ellenőrzési bizottság alapozza munkáját, és monitorozza a cég munkáját általánosságban, valamint az egész pénzügyi jelentéstételi folyamatot. Nem az a célja vagy feladata, hogy ajánlásokat tegyen és javaslatokat a folyamat integritásáról és az sem feladat ennek a szakbizottságnak, hogy monitorozza a jogszerinti könyvvizsgáló munkáját, és felülvizsgálja a jelentéseit. Továbbá tájékoztatás harmadik felek számára a jogszerinti könyvvizsgálat javítása fokozott biztosítékokat igényel, és felülvizsgálatot a jobb kommunikáció érdekében. bizonyos kiterjesztése ennek a munkának igen nehézkes lenne, költséges és redundáns, valamint zavart keltene, és a céllal ellentétes eredményeket érne el. Ami a cégeket illeti, erőteljesen ellenzik azt, hogy a jogszerinti könyvvizsgálat értékelje a cég belső ellenőrzését, a cég belső ellenőrzését, a cég belső funkcióit ellenőrzik, ez a gyakoribb szeretnék utalni arra, hogy el kell kerülni azokat a túlzásokat, amelyeket az USA-ban figyeltek meg a Sarbanes-Oxley törvényel kapcsolatosan, és ennek még rosszabbak lennének a következményei Európában szemben az USA-val, mert a hatály magába foglalná a nem pénzügyi belső ellenőrzést is ellenőr, ellenezzük azt is, hogy nem megfelelően mérjék fel a jogszerinti könyvvizsgálat célját. Összefoglalom a mondandómat, ami ezt a jogalkotási javaslatot illeti, a tag cégeink a következőkre hívnak fel, ez a szilárd függetlenség elvein alapuljon, nyissa meg a piacot nagy sok cég előtt, ami a jogszerinti könyvvizsgálatot illeti, de ezt fokozatosan szervezetet tegye meg. Összpontosítani kell a jogszerinti könyvvizsgálat céljaira, el kell kerülni a materiális eh, hamis eh, megállapításokat a pénzügyi kimutatásokban, meg kell őrizni a minőséget, alacsony költségek mellett kell végezni a jogszerinti könyvvizsgálatot, és össze kell egyeztethetővé tenni a társasági törvény és a vállalat irányítás alapelveivel. Végül szeretném elmondani, biztosni kell azt is, hogy ezek a célok ne kérdejeleződjenek meg a nemzetközi auditálási vagy könyvvizsgálati standardok által, vagyis azokkal legyenek harmóniában, és azt is meg kell egyezni, hogy ezeket nemzetközi testület dolgoztak ki. Köszönöm a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük a szakértőknek. Most pedig először Karim kollégának adnám meg a szót, aki a jelentéstevőnk, és utána pedig kérdéseket lehet majd feltenni. Karim kolléga, vannak-e kérdései? Chairman, I do, but I, I don't want to take... Hogy ne lennének, elnök úr? de nem akarom elvenni az időt másoktól, mert én majd a végén szólhatok majd valamit. Akkor először Massive kolléga kap szót, parancsoljon. A mi me parecido de una estra... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy a szakértők jelenléte itt a parlamentben egy igen jelentős dolog. Nem csak azért, mert ismertették az aggályokat, amelyek megfogalmazódnak azzal kapcsolatban, hogy a konszolidált számviteli jelentéseket megfelelően auditálják-e vagy sem, hanem azért is fogalmazottak meg ezek az aggodalmak, mert elvárható, hogy ezek a cégek hozzájáruljanak a válságból való kivezetéshez, és ezért vagyunk itt, ezért vannak itt a szakértők is. Mindez a válság folyománya, a válság egyik következménye, ez a lépéskényszer, nekünk pedig most az a feladatunk, hogy ezt az érzékeny szektort, ágazatot megfelelőképpen szabályozzuk. Ahogy az egyik szakértő is mondta, ez az a szakterület, ahol a szabályozói keretet meg kell teremteni, és végre kell hajtani. Ha most engedünk a lobbistáknak és a nem független erőknek, akkor magunknak okozunk a jövőre nézve problémákat. Ez történt a múltban is. Amennyiben a bankszabály, a bankjogszabály, a bankszabályozási eszköz, amiről korábban beszéltünk, és amelyel kapcsolatban komoly lobby munka nyilvánult meg, és hogyha most ez megismétlődik, a nagy a négy nagy audit cég vonatkozásában, ahogy valamelyikőjük mondta, ha hagyjuk, hogy a négy nagy fenntartsa a status quo-t, az, az elfogadhatatlan lenne. Nekünk a gazdasági válsággal szembeni fellépésünket kell hitelesebbé tennünk. Van egyfajta szuverenitásunk itt az Európai Parlamentben, és a Nemzeti Parlament is rendelkezik szuverenitással, erre is utalt az egyik szakértő, hogyha mi most nem ragadjuk meg ezt a lehetőséget, és nem szabályozzuk megfelelően ezt a problémát, akkor, akkor 27 különböző szabályozási környezet fog kialakulni. 27 egymással nem kompatibilis jogszabály. Nekünk itt az Európai Parlamentben az a feladatunk, hogy megfeleljünk ennek a kihívásnak, és legalábbis kompatibilis, hanem harmonizált legyen a megszülető jogszabály. Hogyha ezt itt most nem tudjuk elérni, akkor a G20-akban bízhatunk már csak, annak érdekében, hogy az egész világra érvényes standardok alakuljanak ki. Nagy együttérzéssel szemlélem Karim úr munkáját, de nekem nem tetszik az oligopóliumok jelenléte ez az én fő aggodalmam, azok az oligopóliumok, amelyek ágazatról ágazatra elterjednek, és gyakorlatilag most már egyre több ágazatot jellemeznek, ezek számomra elfogadhatóak. Tehát én egyre hangosabban, egyre határozottabban fogok fellépni módosító indítványok formájában is ezek ellen a, az oligopóliumokkal szemben. Láttuk hogy ez a rendelet milyen alapvető fontosságú lesz, vagy lehet, ha az a célunk, hogy ezt az oligopóliumot megtörjük, azt az oligopóliumot, amely ilyen elvetemült hatással van, káros hatással van Európára és a, gazdaság, a gazdaságainkra. A négy nagy felé az üzenet az kell, hogy legyen, hogy ez a fajta tevékenység, ez így ebben a formában tovább nem folytatódhat. Itt a kezemben egy levél, amely nem csak hogy meglepő volt, hanem reményteli is. Ez egy levél volt a második legnagyobb londoni auditor cégtől, akit azt hiszem Muralasszony is itt képvisel, és azt gondolom, hogy oda kell figyelnünk arra, amit mondanak, de oda kell figyelnünk, oda kell figyelnünk arra, amit a nagyok mondanak, de oda kell figyelnünk arra is, amit kicsik mondanak. E, meghallgattam ezeket a kisebb auditor cégeket, meghallgattam az ügyfeleiket, és most meghallgatjuk a szakértőket. Ugyanakkor oda kell figyelnünk a külvilágra is. Ez a USS nevű cég küldött nekem egy levelet, amely arról szól, hogy katasztrofális a helyzet, a jelenlegi status quo elfogadhatatlan, és a képviselőket arra szólítják fel, hogy változtassanak a helyzeten. A befektetők, amikor így fellépnek, akkor nekünk megmutatják a kifelé vezető útat, az, a fényt az alagút végén. Végre a lobbistáktól meg kell szabadulnunk, nem szabad, hogy nyomást gyakoroljanak ránk, hogyha az auditorok függetlenségéért kell harcolnunk, akkor még inkább harcolnunk kell a népképviselőinek függetlenségéért. Nekünk is függetleneknek kell lennünk, és szabályoznunk kell azt az ágazatot, amely még mindig oligopóliumok alapján működik 2012-ben. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony következik. Nos, a kolléga a maga érzelmes felszólalásával már meg is előlegezett Egyet egyecsmást, amit kicsit cinikusabban fogalmaztam volna meg a magam részéről. De az ellenőrzés elutasítása a piacot uraló vállalatok részéről nekem is fejfájást okoz. ennek a helyébe lépne egyfajta nemzetállami kontroll részén. Elnézést kérek, nem tudtam sajnos elé, egész idő alatt itt lenni, ugyanis egy másik szakbizottsági ülésen is részt kellett vennem, ugyanis a szakbizottságok egymással párhuzamosan üléseznek itt a parlamentben, tehát nem tudtam végig itt lenni, illetve az elejétől fogva itt lenni. Engem az érdekelne, hogy önök hogy képzelik el az ellenőrzést, és a második kérdése, milyen mechanizmusok megoldásokat tudnak elképzelni, amelyekkel a kollégám által oligopoloknak nevezett nagy vállalatok piaci helyzete legalább egy kicsit relativizálható legyen. Köszönöm, Tájn kolléganő. Nos, úgy érzem, nekem is szólnom kell néhány szót a lobbizásról, mert Brown úr kifejezetten felszólított bennünket arra, hogy figyeljünk orra, e, oda erre a problémára, és Márszép úr is ugye felszólalt ezzel kapcsolatosan. Sokáig nagyon nagy probléma volt a lobbizás, és eltartott egy ideig, míg a nagy és középméretű ellenőrző vagy könyvvizsgáló vállalatok jelentkeztek, utána a középméretűek és a kisebbek is előrukkoltak. Szeretném megemlíteni mindjárt az elején, hogy amikor egy olvasói levelet kaptam egy sajtónyilatkozattal kapcsolatosan, meghívtam egy kis ellenőrző vállalat képviselőjét, és akkor egy kicsit megmosolyogtak engem a négy nagy vállalat részéről, de Németországban egyfajta kisebb forradalom ra került sor, ugyanis a kis és középméretű könyvvizsgáló cégek összefogtak, és eh, ezek eh, minden esetre Németországban egy eh, nagyon különleges helyzet alakult ki ezen a téren, és most büszkélkedhetek azzal, hogy én meghívtam az Európai Parlamentbe annak idején ennek a kis cégnek a vezetőjét, aki időközben a könyvvizsgáló kamara elnöke lett Németországban. A parlamenti munkám nagy részét erre a dossziéra fordítottam, Nem vagyok biztos mégsem abban, noha a részleteket jól ismerem, hogy melyik út lenne a megfelelő. Sziget professzor úr részéről elhangzott, hogy sokszor a szabályozás nem kívánatos következményekkel járhat. Murrell asszony is elmondta, hogy előfordulhat, hogy a minőség éppen hogy romlik a reform révén, és hogyha túl részletesek a szabályok, akkor sokszor átvesz, elveszítjük az áttekintést. Megnéztem a bizottsági javaslatot, és tudom, hogy Németországban mi a helyzet. Ennek révén felmerült bennem a kérdés, és ugye én közjegyző vagyok, a saját függetlenségemet is meg kell őriznem, de megvizsgálva a kérdést láttam, hogy egy könyvvizsgáló számára nagyon nehéz megőrizni a függetlenségét, hogyha olyan sokféle szabályozásnak kell megfelelnie, amely szabályok sokszor nincsenek is összhangban egymással. Az ember gyakorlatilag teljesen elveszíti az áttekintést a fölött, hogy mikor független és mikor nem. Ennyire bonyolultak a szabályok, és sokszor ellentmondásosak. Szinte mindenki elmondta, hogy a 10%-os határértéket nem tartja jónak, ami a nem audit jellegű szolgáltatásokat illeti. Ez egyfajta eredménye a mai meghallgatásnak, hogy ebben egyetértés alakult ki. Ami pedig az oligopolok megszüntetését illeti, Németországban az a gond, hogy sokszor állami szinten is mindig a négy nagy könyvvizsgáló vállalatot bízzák meg, ezért Németországban megpróbáljuk a pályáztatás révén megszüntetni ezt a gyakorlatot, de hogyha az egészen nagy vállalatok vagy rendszer szintű relevanciában rendelkező pénzügyi intézetek ellenőrzéséről van szó, akkor előfordulhat, hogy valóban csak a nagyobb könyvvizsgálók képesek ezek ezen feladatok ellátására. Ha megkérdezzük a kis és középméretű könyvvizsgáló cégeket, sokszor azt kapjuk válaszként, hogy nem, ők ilyen feladatot nem tudnak elvállalni, nem tudják ezt ellátni. Akkor, ami a közös könyvvizsgálatokat illeti, a joint auditok kérdések, ilyenkor sokszor a kicsik és a közepes méretűek azt mondják, hogy amíg ti, jogalkotók nem adtok nekünk lehetőséget arra jogilag, hogy mi egyáltalán szerezzünk egy megbízást, addig mi nem is tarthatunk fenn olyan személyzetet, nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan személyzetet fenntartsunk, amely el tudná látni ezt a feladatot. Nos, a négy nagy könyvvizsgáló cég erre azt mondja, természetesen, hogy mi saját erőből, a saját teljesítményünk miatt váltunk ilyen nagyjá. Sok erőfeszítésünkbe telt, hogy to- embereket toborozzunk, képezzük azokat, és aztán jönnek a kis és középméretűek, és elveszik őket tőlünk, csak azért, hogy ellássanak olyan feladatokat, amelyeket méretüknél fogva nem tudnának ellátni. Tehát nagyon nehéz megítélni ezt a helyzetet. Én ugyanis egy olyan politikai ideológiát képviselek, amely a teljesítményre fekteti a hangsúlyt. Nehéz tehát megítélni ezt a helyzetet. Nehéz megítélni azt, hogy mi az, amit tehetünk, és mi az, ami nem jár negatív következményekkel. A bizottság által javasolt számos intézkedés ezen intézkedések halmaza, mint olyan túl masszív beavatkozást jelentene, azt hiszem ezzel többes is egyetértünk, egyet értünk, de nehéz megítélni, hogy mi lenne a helyes út. Köszönöm szépen, Régner asszony, parancsoljon. Van egy kérdésem Mara asszonyhoz. Meglepetéssel hallottam, a befektető véleményét a rotációról, vagyis hogy ez meglehetősen negatív dolog. Ismerjük az érveket, azt, hogy meg kell ismerni, hogy is dolgozik egy cég, de a befektetőket különösen érdekli az, hogy különböző álláspontokat ismerjenek meg. És a befektetők érdeke az, hogy más szemszögből is láthassák a dolgokat. Szeretném, hogy egy kicsit jobban kifejtené az álláspontját elnök. Karim úr, van-e még további kérdése? Nincs. Akkor visszaadjuk a szót a szakértőknek, Két kérdés volt, egy Lichtenberger asszonytól, egy általánosabb és egy specifikus kérdés Régner asszonytól. Talán ezzel kezdjük. Majd utána meglátjuk, hogy ki kíván még hozzászólni. az asszony, köszönöm szépen. Ami a kötelező rotációt illeti hat év után, ez engem aggaszt, meglehetősen ez költséges lesz, és megtöri a munkát, hat év után következne be, amiután a cég mondjuk nagyobb átalakításon ment keresztül, vagy valamilyen egyesülés volt. Auditort akkor kell akkor kell esetleg ennek alapján váltani, amikor a befektetők és a menedzsment azt szeretnék, hogyha megmaradna ugyanaz a könyvvizsgáló. Én a kötelező rotációról úgy gondolom, hogy itt kötelező tendereztetéssel történik, és mondjuk tíz év után kerülni erre sor, akkor ez nagyobb átláthatóságot biztosítani a befektetőknek, és jobb helyzetben lennének arra vonatkozóan, hogy elkötelezzék magukat, vagy pedig változtatásokat kérjenek. A másik, a piac szempontjából a vezető befektető csoportok az EK-ban leírták, hogy ez nem feltétlenül szolgálja érdekeit, vagyis hogy a legnagyobb négy eh, könyvvizsgáló cég eh, közül kelljen kinevezni valakit. Akkor Lichtenberger asszony kérdése. A verseny. Az auditáló cégek biztos, hogy több versenyt szeretnének, ez bizonyos, de amikor mi valamilyen szolgáltatást vásárolunk, akkor mindig a versenyt eh, tartjuk hasznosnak hogyha a nagy négyből egy kiesik, mondjuk csak három auditáló marad, mert megváltozik a megbízás, akkor szerintem ez nem tud célba érni. Ez a gyakorlati válasz. Másrészt, hogyha körülnézek, úgy látom mindenkinek apple van, úgy látom, hogy ez szinte monopólium szeretnénk változtatást, de közben a gazdasági fejlődés körülményei nem tudok változtatni. Köszönöm. Szeretném kérdezni, hogy valamelyik szakértő kíván-e még valamilyen megjegyzést fűzni ehhez. Köszönöm, elnök úr. Ami Andrew Brown megjegyzéseit illeti a közös auditálásról. Emlékezni kell arra, hogy a 27 tagállamban most lehetőség van arra, hogy kinevezzenek közös könyvvizsgálókat. Ez nem új dolog. Arvin említette azt hiszem, hogy Dániában történt ez, aztán csökkent, Franciaországban ez így van, de különböző modellek vannak, sokan gondolkodnak most erről. Ami a javaslatokat illeti, némelyikre érkezett válasz a szakmán kívülről, válaszoltak a zöld könyvre, de negatívan. Mivel állunk szemben? Már az elejétől fogva elmondtam, hogy a szakma nevében beszélek, és van egy olyan ér, amely szerint a közös auditálás a koncentráció csökkentésének lehetőségét mérsékeli. De a kapacitásépítésről van szó. Meg kell érteni, hogy nagyon nagy befektetéseket igány, igényel mindez emberi erőforrásokban, földrajzi kiterjedésben, stb. Éppen ezért fontos, hogy ezt ne tekintsük azonnali megoldásnak, mert nem is az ez még idő kell. Andrew Brown emlékeztetett még a megosztott auditálásra is, hogy az üzletág kisebb szegmenseit kisebb cégek auditálnák. A csoport auditálások esetén más auditorok is fellépnek, vannak ilyen helyzetek, és ez több kapacitást hozhat de ehhez ismét az szükséges, hogy meggondoljuk, átgondoljuk a helyzetet. Mechanizmusra is szükség van, és az is biztos, hogy ehhez befektetések szükségesek. Viszont a befektetéshez utána alkalom is kell, lehetőség is kell. Ez a dilemma, hogy hogyan lehet egyensúlyt teremteni a lehetőség és a befektetés között. Elnök, köszönöm. Most pedig Kerim úrnak, az előadónak adom át a szót, aki záró megjegyzéseket tesz. Köszönöm, elnök úr. Figyelmesen hallgattam azokat a bizonyítékokat, amelyeket felsorakoztattak számunkra, némelyiket most hallottam először. Őszintén megmondom, hogy több mint 20 éve foglalkozom a közpolitikával, annak végrehajtásával. Egyik kollégám elmondta, hogy számomra ez most mindenképpen a legbonyolultabb terület, amelyel foglalkoznom kellett eddig. Itt igen, súlyos dossziék gyűltek össze ebben a házban is az elmúlt hét évben e témában. Az egész vita emlékeztetett engem egy történetre, amikor 7 éves voltam, akkor hallottam ezt. Azt mondták nekem, hogyha vitát akar az ember kezdeni, akkor meg kell hívni két könyvvizsgálót vacsorára, hogyha ezt érdekessé akarjuk tenni, akkor jogászokat kell meghívni, és hogyha azt akarjuk, hogy az egész robbanó legyen, akkor a politikusokat kell bevonni. Üdvözlöm Önöket az Európai parlamentben tehát. Mit kell tennünk ezzel, ami, ezzel a témával, ezzel a problémával, amit most előttünk van? Először is fel kell ismerni azt, hogy miért tartunk ott, ahol most tartunk. És ezért lehet valaki olyan szenvedélyes, ahogy itt képviselőtársunk is megtette, amikor a nézeteit kifejti. Masszép úrnak viszont elmondhatom, hogy ez alatt a rövid idő alatt senki nem mondott nekem olyan észszerű évet, érvet, amelynek alapján azt hallottam volna, hogy a status quo-t fenn akarnák tartani. Nem, mindenki új gondolatokkal keresett meg, sőt, egész friss gondolatokkal, némelyik meglehetősen őrült elképzelés volt, ez nem válna be, nem működne, de voltak olyan elképzelések is, amelyek alapján el lehetne indulni, meg lehetne őket fontolni. Az elnökünk bevezette ezt e, a véleménycserét. Én most még nem kötelezném el magam semmilyen úton. Fentartom azt az álláspontot, hogy meghallgatok bárkit, legyen az kicsi, nagy, köz, közepes cég, lobbista, érdekcsoport, maga a szakma, bárki, aki bárhogy hozzá akar járulni ehhez a folyamathoz. Meghallgatom a mondandóját. Azt is elmondhatom, és ez arra vonatkozik, hogy soha nem volt egy olyan véleménycsere, ami engem agasztott volna arra vonatkozóan, hogy mennyi input érkezik irányomban. Sőt, arra buzítom az embereket, hogy továbbra is keresenek meg, és mondják el a mondandókat rendkívül fontosnak tartom ebben az egészben azt, amit el akarunk érni. Először is, és most ez szinte meggyőződésem, hogy a közérdek szempontja létfontosságú. Mi itt a parlamentben, a mi szakbizottságunk azt a feladatot kapta, hogy biztosítsa, hogy olyan javaslat sorozatot fogalmazom meg, amely bizalmat ébreszt ebben a folyamatban, ezen folyamat során, és nem pedig eloszlatja a bizalmat. Nem csak a befektetők érdekében teszünk valamit, akik ma itt képviseltették magukat, nem, sokkal szélesebb körről van szó, amennyire csak lehetséges. Azt is megértem, hogy a szakma miért mutat ekkora érdeklődést? Azért, mert alapvetően az egyik kérdés, amelyet felteszünk, az az, hogy mi a szerepe a könyvvizsgálónak, a szakmabelének, és itt mindig meghatározzuk most azt, hogy mi is az auditor, a könyvvizsgáló szerepe, új szerepről van szó. Ezért nem meglepő az érdeklődésük. Egy dolgot viszont biztosítanunk kell, amikor válaszolunk erre a kérdésre, ez szerintem a következő. Nem arról van szó, hogy manipulálni próbáljuk a piacot, hanem arról, hogy biztosítsuk azt, hogy megvan az a minőség és függetlenség, amelyre feltétlenül szükség van a funkció betöltéséhez. Most nem akarok messzibbre menni ezen kérdéseket illetően, van egy sor elképzelésem, Először az árnyékjelentéstevőimmel fogok egyénileg, majd kollektíve beszélni erről, de mindig közvetlenül, nyíltan és őszintén lehet, hogy majd eljön az a pont, amikor úgy gondolom, hogy most már a tágabb értelemben vett érdekcsoporttal is beszélnem kell, de kiinduló pontom az árnék jelentős téstevők. Néhány megjegyzést tettem tehát az itt szólókhoz, és elmondom elnök úr, mennyire nagy hatással volt rám az, hogy betartották a számukra megszabott hozzászólási időt. Viszont egy dolgot kiemelnék, mégpedig azt, hogy a szakbizottságban szerzett tapasztalatom azt mutatja, hogy a velem együtt dolgozó kollégák mindig pártatlanok, függetlenek, és profik. Lehet, hogy önök úgy érezték, hogy meg kell keresni a bizottságunkat, és emlékeztetni kell bennünket a szerepünkre. De megnyugtatom önöket, legyenek biztosok abban, hogy a kollégák megértik, hogy mennyire fontos a függetlenség, ezt nyilvánosan is elmondjuk, ami a mi szerepünket illeti, és nyitottak is vagyunk, ezt a nyitottságot meg fogják kapni. Vedera urat is megnyugtatom, aki kezdeményezett és megkeresett engem, felajánlotta az együttműködését nem csak nekem, mint előadónak, hanem az összes szakbizottságbeli kollégámnak mindazoknak, akik az érdekcsoportokat képviselik. Arra bátorítom önöket, hogy ezt a ajánlatot fogadják el önök is. Elnök úr, a bizonyítékok alapján most csak ennyit szerettem volna elmondani, mert olyan folyamatnak vagyunk részesei, amely a végcél felé vezet bennünket, de most nem kívánok olyan megjegyzéseket tenni, amelyeket esetleg két-három hét múlva visszavonnék. A következő hetekben, majd a közel-keleten a napon fogok üldögélni, és egy kicsit többet fogok olvasni abból a hatalmas anyag mennyiségből, amelyet önök elküldtek nekem. Köszönöm. Köszönjük szépen mindenkinek, a jelentéstevőnek, a szakértőinknek, és sokkal okosabbak lettünk, azt hiszem ma. Lesz még szükség vétára, mert nem tisztázott még minden, de hál' Istennek a jelentéstevő igen nagy vonalú temtervet javasolt egyébként is. Fontos lépés volt ezt tehát a munkánk során, de az eredményt még nem értük el. Köszönöm szépen, egy percre gyorsan megszakítjuk az ülést, és utána visszatérünk a napirendünkhöz, és folytatjuk azt. Köszönöm. Galó will, weil die gleich weg muss. Mit Blick auf die Zeit. Tekintettel az időre. Azt javasolnám, hogy folytassuk a munkát. Gáló kolléganő nek el kell mennie sajnos, ezért azt kérte, hogy először az ő jelentését vegyük sorra, ezt meg is fogjuk tenni, de sajnos nem lesz rá sok időnk. Ezt előre meg tudom mondani, mert utána itt van még Tájc asszony kis előadása és Lichtenberger asszony jelentése a gyermekek jogellenes külföldre viteléről. Tehát Gáló asszony parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Első véleménycseréként szeretnék szólni a követési jog irányelvről. Mit jelent a követési jog? Emlékeztetnék arra, hogy miről van szó, követő jog szabály. Itt arról van szó, hogy egy eredeti mű után javadalmazás illeti meg a szerzőt, grafikai vagy plastikai műről van szó, akkor, hogyha viszonteladás történik, az irányelv harmonizálja a követő jog megvalósításának különböző módozatait, a jogosultságot, a védelem időtartamát, ez 70 évig érvényes a művész elhalálozását követően. A művészeti kategóriákat, azután azokat az aktusokat, amelyek a műkereskedők közötti szerződések kapcsán létrejönnek, valamint a különböző értékesítési ár kategóriákról is van szó, a minimális árról, a jogokat illetően nettó díjról van szó, és ez 3000 eurónál nem lehet több. Azt is kell pontosítanom, hogy négy tagállam átmeneti időszak lehetőséget kapta, vagyis ezt az irányelvet nem kell alkalmaznia. Ausztria, Írország, Hollandia és főként az Egyesült Királyság, mert London alapvető helyszín a művészeti alkotások piacát illetően. Tavaly december 11-én adta ki a bizottság a jelentését a követő jog végrehajtásáról, az állapotról, a belső piacra való hatásáról. Főként arról, hogy ez a díj hogyan legyen bevezetve azon tagállamokban, amelyek eddig nem alkalmazták. Az aukción való értékesítés világszinten élő művészek esetében 1 milliárd eurót hozott ez 2010-ben. Az EU egyharmadát mondhatja magáénak ezen értékesítéseknek. A bizottság konstatálta, hogy az EU részesedése 37%-ról 2005-ben 30%-ra emelkedett 2010-ben, de ez az LK e piac szűkülésének következménye, ami pedig az élő művészek alkotásainak értékesítését illeti, akik európai állampolgárok. 2002-ben 60%-os volt a részesedés, és 60% fölé emelkedett ez elő 2010-ben a követési jog harmonizációja nem érintette ezt a szegmest, ami pedig a, az örökösöket illeti 70 évvel a művész halála után 3 milliárd euró volt 2010-ben, és az EU megint egyharmadát harmadát mondhatja magáénak ezen piacnak. Itt a jogutódotnak kifizetett jogdíjról van szó. Az LK helyzete továbbra is sajátos, ahogy mondtam, etéren. A követő jog módozatait illetően a tagállamok kötelező kollektív kezelési rendszert vezettek be, és a kollektív cégek szerint 10 és 20 százalék között van a beszedett összegek díja. A jelentésemben szeretném még megvizsgálni a következő szempontokat. A világ piacon fluktuációk figyelme vetők meg, és itt figyelembe vettem azt, hogy Kína piaci részesedése megnövekedett, ma 23%-át birtokolja a piacnak, pedig csak 2006-ban csak 6%-ot mondhatott magáénak. Az USA dominál 34%-os piaci részesedéssel, és természetesen az európai piac részesedése csökkent. Ezt szerettem volna jelezni. Az összes tényezőt megvizsgálta, mindazt, ami az európai művészeti alkotások piacát illeti. Szeretnénk megfékezni a piaci részesedés csökkenését, és jó lenne, hogyha Európa domináns szerepet játszana a világpiacon ettéren. Várom a kollégák hozzászólásait, és konzultálni szeretnék az összes érdekelt félel. Figyelembe venni más tényezőket, amelyek befolyásolhatják a piacot. De már most jelzem, hogy a következő pontokra fogok összpontosítani a kaszkád körhinta hatás, ez, vagy vízesés hatás, ez nem úgy működik, mint az áfa. Az áfát minden tranzakció után meg kell beszélni, meg kell fizetni, viszont kumulatív hatása van ennek a műalkotásokra, amelyeket többször értékesítenek. Erre még kitérnénk, majd pedig minden egyes eladási ár egységnél, ahogy azt az irányelv 4-es cikke kifejti, itt milyen mértéket alkalmaznak, meg kell vizsgálni a követőjogot és a különböző költségek kezelését. Utolsó kérdés, ami felmerül, annak lehetősége, hogy korlátozzuk vagy ne korlátozzuk a követő jogokat csak a még élő művészek alkotásainak értékesítésére, mert erről is viták vannak. Jelzem, hogy májusban fogom a jelentés tervezetemet leadni, de várom a kollégák mi hamarabbi megjegyzéseit. Köszönöm. Köszönjük szépen Gáló kolléganőnek, senki nincs a felszólalat, feltettem a listára. Emlékszem még arra, amikor 99 után elfogadtuk ezt az irányelvet, azt hiszem 2001-ben lépett hatályba, ha jól emlékszem. Annak idején a dolog lényege az volt, hogy a szegény művészeknek segítsünk, mondván vannak művészek, akik az alkotás korai időszakában műveket festettek, műveket alkottak, később ezek értéke mértékben megnő, mások keresnek sok-sok pénzt vele, és a művészeknek pedig nem jut semmi, nekik semmi hasznuk nincs belőle. Annak idején ez volt tehát a dolog lényege, és ha megnézzük a mai statisztikákat, azt láthatjuk, hogy hátrafelé sült el a dolog, ugyanis a művészek ismét csak üres kézzel állnak ott, második, harmadik generációs örökösök profitálnak ebből elsősorban, de nem ők maguk alkották meg a műveket. Felmerül tehát a kérdés, van-e az egésznek egyáltalán bármi értelme. A másik pedig, annak idején egy hosszú átmeneti időszakot adtunk négy tagállam számára. Abban reménykedtünk, hogy a világon mások is hasonló szabályzást hoznak, de hát senki nem követte a példánkat, Ilyen értelemben is hátrafelé sült el a dolog. Így tehát nekem időközben már igen nagy kételjen merültek fel az egész észszerűségével kapcsolatosan, ha egyáltalán, akkor Gáló asszony javaslatának megfelelően az élő művészekre kellene korlátozni a szabályozást, és a kumulatív hatásról le kell mondanunk, mert ennek semmi értelme nincsen. De ez csak az első benyomásom. Nagyon jól emlékszem még a 2000-es években, illetve 2000-es évek elején dúló vitára, és látom azt is, hogy mi lett az egészből, hát nyilvánvalóan nem az lett belőle, amit akartunk volna. Úgy látom, más nem szeretne mondani erről semmit, várjuk tehát Gáló asszony tervezetét. És rátérünk ezennel a közös vitára. A bizottság szeretne mondani valamit? Nem. Ugye nem? Jó. Akkor most rátérünk a gyermekek jogellenes külföldi, külföldre viteléről szóló közös vitára. Tajc professzorasszony, vagy Lichtenberger asszony? Parancsoljon! Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy Tájc asszony rendelkezésre áll, és részt vesz a mai ülésünkön. Egy olyan témáról van szó, amely nagyon absztraktnak tűnik első ránézésre. Különböző konkrét ügyekkel, esetekkel fordultak azonban hozzánk, és ez már nagyon drámai vetületet ad a dolognak. Hogyha gyermekeket jogellenesen külföldre visznek, akkor ez egy nagyon drámai esemény. Ezért nagyon jónak tartom, hogy egy áttekintést kaphatunk most arról, hogy a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia mit tesz ezen a téren, és hogy az is, e, egyezményhez való csatlakozások, amelyekről itt szó van, milyen módon jelenthetnek valamiféle pozitív előremozdulást. Tájc professzor asszony, parancsoljon! Örülhetek, ha, örülök annak, hogy a Hágai konferencia nevében itt beszélhetek a nemzetközi magánjogról. Az 1980-as egyezményről fogok beszélni, illetve az ahhoz való csatlakozásról. Először az egyezményről beszélek, illetve arról, hogy hogyan működik, majd a csatlakozási eljárás, illetve a csatlakozó országok elfogadása, befogadása folyamatáról fogok beszélni, majd aztán e, a technikai segítségnyújtás és tréning témájáról fogok beszélni a csatlakozásokkal kapcsolatban. Először tehát a az egyezményről és annak működéséről fogok beszélni, hogy lássák miért ilyen fontos a gyermekek eh, elrablása, illetve családból kiemelése eh, a nemzetközi házasságok elterjedésével és az abból fakadó vállások számának növekedésével egyre inkább nő. Ezeknek a, az eseményeknek mind a gyerekre, mind a szülőre komoly kihatása van. Általában a gyermek kiszakad otthoni környezetéből, elveszti kapcsolatát a másik szülővel, és más helyre kerül, más kulturális közegbe kerül, e, illetve e, más nyelvet kell, hogy beszéljen. A fizikai távolság e, sajnálatos módon nehézé teszi az ilyen gyermekek visszaszerzésének, visszatelepítésének veszélyé, lehetőségét. Ehhez az államok együttműködése kell, hogy vissza tudják hozni a gyereket a szokásos tartózkodási helyére. Központi hatóságoknak nevezett hatóságok együttműködésére van szükség, ők együttműködnek, és eh, megtesznek mindent eh, annak érdekében, hogy visszaszolgáltassák a gyermeket az eredeti hazájába. Az elsőleges célja a, az egyezménynek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének káros hatásainak elkerülése, és az ilyen gyermekek visszaszerzése, eh, hazájukba való eh, eh, visszatelepítése. Azt szeretnénk elérni, hogyha a gyermek szokásos lakóhelye szerinti hatóságok dönthetnének jogszerűen a gyermekfelügyeletről, illetve a gyermek elhelyezéséről. Az egyezmény másik célja a jogellenes külföldre vitel elrettentése, illetve a status quo helyreállítása. Meg kell fosztani a jogellenes cselekedetet elkövető szülőt a jogellenes cselekedet esetleges pozitív kimenetelétől neki kell bizonyítani a a a másik szülőnek kell bizonyítania, hogy a gyermek lakóhelye a szokásos lakóhely volt, illetve jogellenesen távolították el a lakóhelyéről. A központi hatóságok együttműködése, mint ahogy mondtam, az egyezmény működéséhez szükséges, és szükséges az egyezmény végrehajtásához is. Minden országban van egy ilyen központi hatóság, ezek segítséget nyújtanak a gyermek felkutatásában, illetve e, megpróbálnak egyfajta békés megoldást e, találni a gyermek visszavitelére, megakadályozzák a további károsodás bekövetkeztét, és eljárást kezdeményeznek a gyermek visszaszállítására, amennyiben ez szükséges, elvégzik az administratív intézkedéseket, és beindítják az különböző igazgatási eljárásokat. A 38-as cikke az egyezménynek rendelkezik az egyezményhez való csatlakozásról a csatlakozási okmányt a csatlakozó cég a holland kormánynál helyezi letétbe. Az egyezmény ezt követően az ezt követő harmadik hónap első napján lép életbe abban az országban a csatlakozó ország és más tagállamok között csak akkor lépnek életbe az egyezmény rendelkezései, hogyha a többi ország elfogadja a csatlakozást. Tehát minden új belépő tagállam a állam elfogadásához a többi állam beleegyezése szükséges. megint csak ebben a vonatkozásban a hatályosulás napja az okmány letételének letételét követő harmadik hónap első napja. Hogyha megnézik az egyezmény honlapját, akkor azt láthatják, hogy ha az Orosz Föderációra klikkelnek, E, és annak csatlakozására, akkor megjelennek azok a tagállamok, amelyek elfogadták Oroszország csatlakozását, mikor fogadták el, és mikor lépett hatályba. 11 e, ország fogadta el eddig e, Oroszország csatlakozását az egyezményhez, és ezek közül 8 országban már hatályba is lépett ez az egyezmény, még másik három ország vonatkozásában, mivel még nem járt le a három hónap, nem lépett hatályba az egyezmény. Az 1980-as egyezmény folyamata az nem egyezik meg a 96-os gyermekvédelmi egyezményben leírt folyamatokkal, ott ugyanis egy tagállamnak elutasítási joga van. Az 1996-os gyermekvédelmi megállapodással kapcsolatban azt reméljük, hogy a 2010-es tanácsi határozat hamarosan ténylegesen életbe léphet. Ami az 1980-as egyezményt illeti, a különböző tagállamok, különböző államok máshogy viszonyulnak a csatlakozáshoz. Van a végrehajtó intézkedésekkel kapcsolatban egy guideline, amely azt javasolja az államoknak, hogy vannak olyan tagállamok, vannak olyan államok, amelyek nem vizsgálják a másik, a csatlakozó ország képességét arra, hogy betartsák az egyezményben leírtakat. A szerződő felek nagy része azonban egy csatlakozás elfogadása előtt valamilyen vizsgálatot végez a csatlakozó ország viszonylatában. Ami a tényleges gyakorlatát illeti az egyes szerződő feleknek, látható a Country Profile kérdőiben, ezt 2011-ben készítettük el, látható a az államok válasza két államra, milyen gyakran fogadja el az önök állama az új országok csatlakozását, illetve a hatóságok milyen módon vizsgálják azt, hogy egy újonnan csatlakozó ország ténylegesen képes-e arra, hogy betartsa az 1980-as egyezményből fakadó kötelezettségeit. Mintegy 40 ország válaszolt erre a kérdőívre, megint csak a country profile alatt lehet megtalálni ennek a 40 országnak a válaszát. Az elfogadás eh, elősegítése érdekében eh, információkat nyújtunk, és eh, az újonnan csatlakozó országokat arra bátorítjuk, hogy ők maguk is válaszoljanak erre a kérdőívre, illetve egy olyan kérdőívre, amely olyan konkrét kérdéseket vet fel, miszerint a a létező szabályokat milyen módon hajtják végre, melyek lesznek a központi hatóságaik, és milyen bírósági eljárások vannak ott szokásban. Eh, ez, ha felkerül a weblapra, megkönnyíti a többi már szerződő ország eh, dolgát, eh, ahogy eldöntsék, hogy befogadják-e ezt a, az új csatlakozni kívánó országot. Andorra és Szingapur viszonylatában már ott van az új erre a válaszra, erre a kérdőívre a válasz, Oroszország még nem küldte el a válaszát az elmúlt évben Oroszország, Gabon, Guinea, Szingapur és Andorra csatlakoztak az egyezményhez. Guinea csatlakozásával immár 87 szerződő fél az aláírója ennek az egyezménynek. Albánia, Marokkó és a Seychelles szigetek készülnek most csatlakozni. Informális konzultációkból Tudjuk, hogy egyes további országok jelenleg fontolgatják a csatlakozást, Japán esetében ratifikációra készülnek, Korea, India és talán a Fülöp-szigetek is fontolgatják a csatlakozást. Ezek az országok más-más módon közelítik meg a csatlakozás kérdését a csatlakozás előtti felkészültségi szint is e, eltér. Ami a csatlakozást illeti, technikai segítségre és tréningre van szüksége az újonnan csatlakozó országoknak ahhoz, hogy e, konzisztensebb, e, konzekvensebb módon tartsák és tartassák be a szabályokat, illetve a gyerekekre vonatkozó legjobb megoldásokat tudják megtalálni. A hágai konferencia mindent megtesz ezen segítségnyújtás érdekében. Ilyen segítségnyújtást azonban a regionális integrációs szervezetek és a többi szerződő fél is nyújthat. Mi arra bátorítjuk a tagállamokat és a csatlakozó országokat, hogy keressenek maguknak párt, és tőle tanulják el, ettől a másik országtól tanulják el a különböző eljárásokat. Én két héttel ezelőtt jártam Oroszországban, ott részt vettem egy konferencián, az olyan érdekelte konferenciáján, akiknek, akik majd szerepet fognak játszani az egyezmény végrehajtásában. Ezen a konferencián többek között részt vett az elnöki hivatal is. Kiadtunk egy útmutatást a legjobb gyakorlatról, a központi hatóságokról, preventív intézkedésekről, végrehajtásról, és most készül el egy, egy mediációs legjobb gyakorlat, illetve irányelv, amelyel kapcsolatban az Európai Bizottság azt a kötelezettséget vállalta, hogy lefordítatja az EU összes hivatalos nyelvére tudatában vagyunk, hogy vannak olyan országok, amelyek csatlakozásukkor még nem képesek mindenben végrehajtani az egyezményből fakadó kötelezettségeket, tehát további együttműködésre van még szükség. Oroszországban a központi hatóság az Orosz Oktatási és Tudományügyi Minisztérium, és már is kijelentette ez a minisztérium, hogy azon tagállamokból nem fogad el ügyeket, amelyek nem fogadták el Oroszország csatlakozását. Itt most megragadnám a lehetőséget, hogy kérjem önöket arra, hogy vegyenek részt a munkánkban. Ez egy formális egy, egy, rakma, egy formális lehetőség arra, hogy az Európai Unió ezekben a dolgokban felvegye a kapcsolatot harmadik országbeli partnerekkel. Tadeusz. Köszönjük szépen, kérdések. Tadeusz, parancsolj. Köszönöm a professzornak a tájékoztatást. Az egyetlen dolog, aminek örülhetünk, az az, hogy a kis országok csatlakoznak az egyezményhez. Ez azt jelenti, hogy talán többet tudunk a gyermekek jogaiért küzdeni, és a jogelensen elvitt gyermekek azután a normális élethez visszatérhetnek. Vannak olyan országok, amelyek már részesei az egyezménynek, de még bizonyos kötelezettségeknek nem tettek eleget, például egy központi hivatal létrehozása, amely ezekkel az ügyekkel foglalkozik. Az egyezmény szellemében kellene itt eljárni. A másik kérdésem az, hogy a hágai egyezmény jegyében az összes aláíró fél tevékenységét figyelemmel követik, és minden aláíró eleget tesz a kötelezettségeinek? Megfigyelőként az Európai Parlamentben a hágai konferencia kapcsán köszönöm szépen az előadást, és hasonló kérdést szeretnék feltenni, mint Szvifka úr. Tegyük fel, hogy a tartózkodás, illetve a származás szerinti országban van egy rendelkezés, illetve bírósági ítélet. Nem tart attól, hogy egyfajta egyensúlytalanság jön létre? Hogy egy tagállam úgy dönt, hogy mindig a saját, illetve hogyha egy tagállam mindig a saját állampolgára javára hozza meg a döntését. Több e-mailt kaptam, ami a német és a francia szülők kérdését illeti, illetve a gyermekek elrablását olyan esetben, amikor a gyermek sorsáról utána Németországban döntenek. Úgy tudom, perelték a német, Németországot is, mert a német bíróságok általában állítólag mindig a német anyának vagy apának adnak igazat, és állítólag nem semlegesek. Tapasztalnak ilyesmit? Fordulnak önökhöz panasszal ilyen esetben? Hogyan zajlik ez konkrétan? Biztos vagyok benne, hogy tudomást szereznek ilyen esetekről is. Igen, mondja az elnök. Vannak olyan bírók, akik egyszerűen semmibe veszik ezt. Lichtenberger asszony, hogyha van még kérdés, akkor parancsoljon, ha nem, akkor Tájc professzor asszony válaszolhat. Thank you for your comments and... Köszönöm a kommentárokat, kérdéseket. Az, hogy eleget tesznek-e a kötelezettségeknek, és monitorozzák-e a jogkövetést. Nehéz erre válaszolni. 4-5 évenként monitorozzuk az egyezmény gyakorlatban való követését. Az egyik felvetett kérdés az volt, hogy kell-e, hogy legyen valamilyen mechanizmus a monitorozásra, és arra, hogy a jogkövetést biztosítsák döntés született az állandó hivatal ezt nem köteles végezni. A tagok kell, hogy kommentárokat küldjenek a többi tagnak, és itt nyilvánvalóan eltérnek a megközelítések. Az egyik aláíró ország minden évben szégyellistát hoz nyilvánosságra, és jelzi, mely országok nem tettek eleget a előírásoknak. Az állandó iroda nagyon sok kérvényt, kérést kap egyénektől, akik ki beszámolnak arról, hogy magánszemélyek megjelennek panaszokkal náluk, azzal, hogy elvitték jogellenesen például a gyermeket, a központi hatóságot illetően mi írtunk a központi hatóságoknak, és jeleztük a bevált gyakorlat útmutatóit, és felajánlottuk a segítségünket is, de ennél többet nem tehetünk. Az egyik dolog amin dolgoztunk, az a szalkalmazás van a következetesség. Van egy Inkalet nevezetű adatbankunk, több mint ezer eset szerepel benne különböző országokból, azért, hogy a különböző bíróságok, joghatóságok, központi hatóságok megpróbálják a következetes alkalmazást elérni. Azután ott van a nemzetközi hágai bírói hálózat, amikor a, az államok kijelölhetnek alkalmanként egy vagy több bírót, aki segítséget nyújt a bírósági eseteknél, és támogatást nyújt azon bíróknak, akik nem ismerik az egyezményt más országok beli bírókról van szó. Németországban két ilyen testület van, az eseteket vagy bírósági ügyeket központosítják, és szerintem nagyon sok országban erőfeszítéseket tesznek azért, hogy meglegyen a következetesség. A jogkövetési aspektus nagyon nehéz megítélni. Az, hogy egy gyermek visszatért vagy nem tért vissza, ez önmagában véve még nem tesz, mert vannak esetek a megfelelő korrekt értelmezés, amikor a gyermeknek alapja van arra, hogy ne térjen vissza. Mi a különböző állás, a különböző megoldásokat a baráti alapon történő megállapodásokat támogatjuk, a mediációt, amelynek nagy szerepe van ebben. Köszönjük szépen, Lichtenberger asszony következik. Azt gondolom, tisztában kell lennünk azzal, hogy a nemzetközi jogi kontextusban, a nemzetközi jogi háttér előtt nincs is más lehetőségünk, mint hogy egy olyan nemzetközi szerv működjön, amely megpróbálja a jogrendszereket rádöbbenteni arra, mondjuk így, fogalmazunk banálisan, hogy a gyermek joga fontosabb, mint az állampolgárság. Sokszor a saját állampolgárság elvét próbálják mindenek fölé állítani, tehát azt az elvet, mi szerint a saját állampolgárság a legjobb a gyermek számára. Nemzetközi szinten sokkal kevesebb a lehetőségünk arra, hogy konzekvens, következetes módon megvédjük a gyermekeket, ez világos. De azt gondolom, és sokat foglalkoztam az oroszországi és a marokkói kérdésekkel, jobb, hogy legyen egy ilyen mechanizmus, mint hogy ne legyen. Ugyanis, hogyha van egy ilyen mechanizmusunk, akkor legalábbis van egy alap a párbeszédre, amelyre építve megoldhatóak bizonyos esetek. Ez nyilvánvalóan sokszor nem lehet elegendő az egyes konkrét esetekben, ez is világos, és egy további lépésre is szükség van, de azt hiszem, ez az alap elengedhetetlen a további lépések megtétele szempontjából. Ami a monitoringot életé, szeretnék még rákérdezni, illetve visszatérni erre, van-e olyan kezdeményezés, mi szerint részletes értékelések, gyakorlatra vonatkozó értékelések alapján bizonyos tagállamokban javulás érhető el, ott, ahol a megfelelés, a compliance nem megfelelő talán. Tájc professzorasszony, parancsoljon. Ez egy kérdés volt. We do monitor... Részben monitorozunk, és ahogy mondtam, vannak eh, tagállamok, amelyek jelzik, hogy egyes tagállammal, illetve szerződő féllel rendszeresen vannak problémák. Mi ebben az esetben felajánljuk a segítségünket ennek a másik országnak, de nem kötelező azt elfogadni. Ugyanakkor a Special Commissionben van már erről szó, nevezetesen, hogy például egyes rendelkezéseknek eltérő az értelmezése, illetve bizonyos bíróságok másképpen értelmezik a jogszabályokat. Például 2001-ben volt egy ilyen vita, amikor ebben a Special Commissionben egyes tagállamok aggájaikat hangoztatták ezzel kapcsolatban. Nigel Law professzor pedig készített egy felmérést 2008-ból, amely tartalmaz adatokat, százalékokat. Másfelől azonban létezik a nemzetközi együttműködés struktúrája, és egymásra is nyomást gyakorolhatnak a tagállamok. A legtöbb ember tudja, hogy Japán például nem ratifikálta ezt a megállapodást. Ez egyben nyomásgyakorlást is jelent Japánra, egy sor ország nyomást gyakorol Japánra a hágai konferencia aláírói közül, és eh, Japán eh, az elmúlt időszakban eh, szép lassan, szorgalmasan dolgozik azon, hogy csatlakozzon ehhez a, ezen a, ehhez a megállapodáshoz, ehhez az egyezményhez. Azt hiszem, hogy jártak Németországban is, például a központi hatósághoz, azt, tudom, hogy az oroszok jártak már Németországban. Tudom, hogy ők felvették a kapcsolatot az orosz köz, a, bocsánat, a német központi hatósággal, és tőlük akartak tanulni. Tehát az ilyenfajta kölcsönös nyomásgyakorlásnak van értelme, ennél többet mi a hágai konferencián nem is tehetünk, mert nekünk ugye nincs bíróságunk, vagy annak valami fajta megfelelője. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem ezzel lezárhatjuk a vitát. A módosítók benyújtásának határideje április másodika. 47-es pont a következő, csak utalni szeretnék a dokumentumokra amelyet mindenki megkapott. 48-as egyéb kérdések, úgy látom, senkinek nincs megjegyzése. Április 25-én Brüsszelben lesz a következő ülésünk, és akkor majd minden napi rendi pontot sorra veszünk, amire ma nem került sor. Köszönöm szépen, lezárom az ülést.